rendben van, hogy a szerződés létezik, és sok sikert kívánok Kesmen kollégának és a többieknek is, hogy sikerüljön hozzáférnünk a dokumentumokhoz az EU-ban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a vitapontot lezártuk, és holnap 12.30-kor szavadunk, a következő napi rendi pontra térünk rám. Willy Meyer jelentés a Petíciós Bizottság 2010 évi tevékenységéről szóló jelentés. Először Mayer úrnak adom meg a szót négy percben. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt tanácselnök úr, hölgyeim és uraim. Először is a petíciós bizottság minden tagjának köszönetet szeretnék mondani, akik lehetővé tették, hogy ezt a jelentést nagy konszenzussal fogadjuk el. Vertmankol, Blant úr és sokan mások hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentés kiegyensúlyozott, pontosabb legyen. Köszönöm szépen a munkájukat. A szakbizottság titkársága is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a hatalmas munkát jól lehessen elvégezni. Holnap szavazunk erről a jelentésről, amely a 2010-es év munkáját foglalja össze a petíciós bizottságban. Itt Ugyanakkor nem a bizottság, az Európai Bizottság jogalkotói programját követjük a petíciós bizottságban, hanem maga az európai választópolgár határozza meg a programunkat. Jelentésünkben három célt követünk. Egyrészt világosan és érthetően szeretnénk a Petíciós Bizottság 2010 évi tevékenységét összefoglalni. Másodszorban a petíciós jogról szólunk, megmutatva, hogy az európai polgárok a közösségi jogba ütköző cselekmények esetében fordulhatnak a bizottságunkhoz. Harmadsorban pedig azon jogalkotói változásról beszélünk, amely meghatározza az elmúlt éveket, az Európai Népszavazás, illetve az Alapjogi Karta bemutatásáról beszélünk. 2009-hez képest csökkent a petíciók száma. Milyen témákban nyújtottak be petíciókat? A környezetvédelem, az alapjogok, a belső piac és más területeken. A legtöbb petíció tehát környezetvédelmi kérdésekre vonatkozik. Itt fontos, hogy határozottan lépjünk föl, megőrizve őrizve a biológiai sokszínűséget német, angol, spanyol, olasz petíciókkal foglalkoztunk, négyet spanyol és román állampolgárok voltak a legfontosabb petíciók benyújtói. Láthatjuk tehát, hogy komoly változás van a petíciók területén, a spanyolországi petíciók voltak legnagyobb számban, 2010-ben második helyen állt Németország, majd Olaszországból jövő petíciók álltak harmadik helyen. Az interneten egyre inkább az interneten nyújtják be a bizottságunkhoz a petíciókat. Ezen felül 2010-ben három utazást tett a bizot, tettek a bizottság tagjai Emelben folyóhoz, ahol toxikus hulladékokat tároltak, aztán Kampániába, Olaszországba, szintén hulladékkérdésben, a Foralbergbe, Ausztriába pedig a környezetvédelmi irányelvek betartásáról vizsgálódtunk, hiszen Forralberg eh, tartományban egy sí területet eh, akarnak bővíteni, és ennek kapcsán nyújtottak be egy petíciót. Természetesen a más szakbizottságokkal, a tanács képviselőivel, a polgárok képviselőivel eh, és az Európai Ombudsmannal is szorosan együttműködünk. Az Európai Bizottság rendszeresen az egyes petíciókkal kapcsolatban be E, ott tart a különböző szegésre vonatkozó petíció kapcsán. Munkánk számára elengedhetetlen, hogy folyamatos kommunikációban álljunk a többi európai intézménnyel. Nagyon szomorú ugyanakkor, ami ez egy tagállamokkal való együttműködést illeti, szomorú tehát, hogy egyes tagállamok az európai környezetvédelmi szabályokat nem honosítják, nem ültetik be, vagy nem tartják be. Devandoros úrral, a ombudsmannal szorosan együttműködünk, és többször hangoztattuk, hogy transzparensebbé, átláthatóbbá kell tenni a petíciók ügyét. Hangsúlyozzuk a jelentésükben azt is, hogy az európai népszavazás hatalmas lehetőségeket rejt magában. Szorosan nyomon, szeretnénk követni ezen új jogeszköz alkalmazását, és az alapjogi karta alkalmazását is nyomon szeretnénk köszönni, hiszen erről több petíció szól. Köszönöm szépen a bizottság nevében, Sefcsovics biztos úr kap szót. Köszönöm elnök úr, én is szeretném megköszönni Meyer úr munkáját, amelyet nagyon fontos jelentésben kifejtett, és az egész szakbizottság munkáját. És válaszomban, ha megengedik, három konkrét ügyre koncentrálnék. Először is együttműködés a szakbizottsággal, aztán a időzítés menetrend kérdését, harmad sorban pedig a petíciók tematikai, tematikáját, profilját illetően. Először hadd szóljak tehát a bizottságával együttműködésről. Szeretnék megnyugtatni az Európai Parlament képviselőit, hogy szeretnénk tovább folytatni, sőt határozott szándékunk, hogy folytassuk az együttműködést, minden segítséget megadva a petíciós szakbizottság működéséhez. Ahogy Meyer jelentése is rámutat, a jóváhagyott petíciók felénél kérték az Európai Bizottság segítségét. Ez egy jelentős szám, majdnem ugyan arány ez, mint az előző évben, mármint ahol az, az Európai Bizottság hozzá, vagy segítségét kérik. Ez jó, jól bizonyítja, hogy mutatja, hogy milyen mértékben, milyen jó szellemben működünk együtt. Ugyanakkor segítségünk jó részt abban áll, hogy elemezzük, hogy az Európai Uniós jogszabályok mennyiben alkalmazhatók, alkalmazandók az adott esetben. Ám sok esetben utánkövető ülésekre, találkozókra is szükség van egy-egy petíció ügyében. A, ugyanakkor aktív Macóni asszony, Auken úr és a szakbizottság titkársága részt vett a környezetvédelmi jogszabály végrehajtásáról szóló konferencián, amit a bizottság környezetvédelmi főigazgatósága szervezet. Látszik ez is, hogy mekkora fontosságot tulajdonít a szakbizottsága jogszabályok végrehajtásának a környezetvédelem területén. Az éves jelentés nagyon fontos új elemet tartalmaz, ez pedig a, a, az időterv, a menetrend ügye. Ez újdonság ebben az éves jelentésben, nagyon sok esetben késedelmet szenvedett a petíciók kezelése, sokszor a válasz nem annyira releváns már, mint hogyha korábban született volna. Ugyanakkor itt is vannak nagyon jó példák az elmúlt hónapokból, például egy petíciót májusban terjesztettek be, mely egy az eredetet jelölő címkézés ügyében kerül beterjesztésre a Fukushima katasztrófát követően a halkonzervekre vonatkozóan. Ez jól időzített petíció volt, és időben kapott választ is. Ugyanakkor itt Turgáiz úr ígéretes jelentése a FACE jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban az év vége előtt kap majd választ. Meyer úr jelezte azt is, hogy már 2013-ra is előre terveznek az Európai Állampolgárság évére. Ez is bátoríthat bennünket. Az önök jelentésének célja többek között az állampolgári kezdeményezésre vonatkozó jogszabály bevezetése, ez évben már ez bevezetésre kerül. Aztán hagyj mutassak rá még egy témára, amely kulcsfontosságúnak értékelhető, ez pedig az alapjogok, illetve az alapjogi karta alkalmazhatósága. A jelentés is belátja, hogy sokszor lehetetlen a, a kartát alkalmazni egy petíció ügyében, annak konkrét sajátságai miatt, egyrészt, másrészt azért, mert sok esetben az ügy az európai jogszabályok hatáján kívüli területre esik. Itt a petíció benyújtó kell meggyőzni arról, hogy rossz ajtón kopogtat, hogy egyik képviselő mondta. A jelentésben leírt erőfeszítések célja az, hogy még jobb interfész teremtsünk a petíciót benyújtókkal, és egy további szűrését építsük be a rendszerbe az egyes petíciók értékelésének. A az európai intézmények imázsa forog fenn, és közös érdekünk az, hogy az állampolgárok szemében a bizottság és a parlament ö, hírneve is erősödjék. Ezt szolgálja a Petíció Összakbizottság működése és a velünk való együttműködés. Köszönöm szépen a jelentés ismertetését. Yes, señor Sefcovics. Pasamos a los oradores. Nagyon köszönöm, biztos úr. Most a frakciók következnek az EPP nevében járó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a kitűnő jelentést. Azt hiszem, hogy a petíciós bizottság eh, valóban biztosítja, hogy a polgárok felhívhassák a jogsértésre a figyelmet. És így mi, képviselők is első kézből hallunk arról, hogy az európai jogszabályoknak milyen kihatásuk van az emberek életére. A petíciós jog, tehát az európai állampolgárok egyik legkézzelfoghatóbb joga, és a petíciók magas száma mutatja, hogy az emberek élnek ezzel a joggal. 2009-ben azt eh, kértük, hogy a belső szabályokat eh, tökéletesítsük, és így sikerült a petíciós, petíciók befogadását egyszerűsíteni. Köszönöm a munkatársak segítségét, és a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy gyors választ adhasson a bizottság. A petíciók egyik általános kérdése a környezetvédelem kérdése, a környezetvédelmi jogszabályok kérdése, és itt jobb kommunikációra van szükség a tagállamok és a bizottság között, hiszen az kommunikáció gyakran nem aktuális és nem átfogó. Ezért főleg a tagállamok felelnek, a bizottság nagy erőfeszítéseket tesz a helyzet megoldása érdekében. Ezen felül, ha hosszú évek óta zajlik egy környezetvédelmi vita, akkor szükségünk van arra, hogy az olyan beruházások során, amelyek hosszú évet vesznek igénybe, biztosítani kell, hogy a környezetvédelmi mérlegelést már a tervezés időszakában végrehajtsák, hiszen ha már áll a gyár, ha már áll az épület, nagyon nehéz utána jóvá tenni a hibákat. Végezetül emlékeztetnék én magam is az idén elfogadott polgári kezdeményezés jogintézményére, úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy a petíciós szakbizottság, mint az egyedüli igazi polgári szakbizottság ezek kezelésében megfelelő helyet kapjon. Köszönöm szépen, jár képviselő, most pedig másfél percben megadom Gostina, Bostinaru képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Sefcsovics biztos úr, eh, kis tisztelt kollégák! Először is még egyszer utalni szeretnék arra, hogy milyen nagyon fontos szerepet játszik a petíciós bizottság, hiszen ez az európai polgárok jogát képviseli akkor, hogyha ezt a jogot egy állam, egy európai hatóság vagy egy hatóság sérti meg. Mi, az európai képviselők, akiket megválasztottak, azzal a joggal rendelkezünk, de egyben az is a kötelességünk, hogy megvédjük a polgárokat. Két szempontot szeretnék kiemelni a mai vitában. Nagyon sajnálom, ez lenne az első, nagyon sajnálom, hogy az alapjogi karta súlyos sérelmei ellenére az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem befogadhatók a petíciók. Vagy pedig valamilyen magyarázattal okafogyottá teszi a petíciókat. Emlékeztetek a magyarországi esetre. A Velencei Bizottság azt mondta, hogy az alapjogi karta kötelező jogérvényen rendelkezik, de úgy tűnik az Európai Bizottság ezt még nem érti. Másodszorban szólnék a környezetvédelmi jogszabályokról, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak itt szigorú ellenőrzéseket kellene végrehajtania, biztosítandó, hogy a környezetvédelmi jogot minden egyes tagállamban érvényre juttatják, beültetik és érvényre juttatják. És ennek nem csak a projekt végrehajtása után kell érvényesülni, hanem a projekt teljes időszaka alatt a környezetvédelmi szempontokat figyelembe kell venni. Aztán a Rósja Montana, vagy a Verespatak Verespataki beruházásokra is szeretnék utalni, amelyek szintén sor környezetvédelmi kérdést vetnek fel. Óken képviselő két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr és Májer úr ezt a sok munkát. Nem akarom megismételni mindazt, amit már az előttem szólók elmondtak, a legtöbb dologgal egyetértek. Csak azt szeretném megismételni, amit a biztos úr is elmondott, hogy gyakorlatilag a bizottságban is hallottuk, hogy a kopenhágai kritériumokat akkor lehet mobilizálni, amikor egy ország az Európai Unió tagja akar lenni. De hát a szavahihetőség szempontjából ez nem elég, de erről majd fogunk hallani. Én inkább arra szeretnék koncentrálni, hogy elmondjam, hogy micsoda körülményeket teremt a parlament a bizottságunknak hiszen még tartjuk a kapcsolatot az állampolgárokkal. Nagyon sokszor beszélünk az állampolgárok jogairól, de amikor ukról a munkakörülményekről van szó, hát nem igazán fényesek. A weboldal se igazán fényes. Meg lehet találni mondjuk a szakbizottságunkat, és hát nagyon örülök, hogy hallottuk, hogy elektronikus úton is be lehet nyújtani petíciókat, én nem tudtam. De jobb forrásokra, több forrásra van szükségünk, hogy mi magunk is utána járhassunk a dolgoknak. Persze, a bizottságnak el kell végezni a munkáját, de hát nyilván mindannyian megpróbálunk eleget tenni ezeknek a petícióknak, hiszen az állampolgároknak joguk van benyújtani ezeket. Aztán még két dolgot engedjenek meg. Nem hiszem, hogy elég jól dolgozunk, hanem úgy érzem, hogy csak egy ilyen másod lagos kategóriájú szakbizottsági besorolást élvezünk, ez pedig nem jó. A bizottságnak olyan neve van, amit nagyon nehéz dánul, svédül és finnül megérteni a Dán megnevezés olyan régi módi, hogy senkinek sincs már fogalma se arról, hogy ez mit jelent. Úgyhogy olyan nevet kellene találni a bizottságnak, amiről tudják az állampolgárok, hogy miről is szól. Köszönöm. Helmer úr. Elnök úr, csak egy gondom van ezzel az egyébként kiváló jelentéssel, nevezetesen, hogy nem említi azt a problémát, ami gyakorlatilag a legtöbb petíciók alapja volt az elmúlt években, ez pedig nem más, mint a spanyol uh, tulajdon kérdések. Több száz, uh, több országból uh, származó állampolgár uh, álom ingatlant vásárolt uh, Spanyolországban, és egyszer csak egy buldózer jelent meg ott, és egy évtizeden keresztül Spanyolország nem volt hajlandó foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tagadja a jogait ezeknek az állampolgároknak, és egyszerűen az emberi jogokkal való elkötelezettségünkkel játszik. Ez egyszerűen botrányos. Gyakorlatilag általánosságban kellene foglalkoznia ezzel az EU-nak, hogy az ígéreteinket gyakorlatilag betartsuk. Bosztinári úr arról panaszkodott, hogy a bizottság nem eléggé aktívan foglalkozik az emberi jogokat sértő kérdésekkel. Ebben az esetben legalábbis megteszi, úgyhogy felhívom a bizottságot arra, hogy igenis foglalkozzon a kérdéssel, oldja meg, mégpedig gyorsan. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helmer úr. Két és fél percben Salvini képviselő kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is azzal kezdem, hogy megköszönöm a jelentéstevő munkáját, a jelentésről holnap fogunk szavazni. Az is látható azonban, milyen távol állunk még itt az intézményekben az állampolgárok napi életétől, 500 millió állampolgár életétől. 500 millió állampolgár 1600 petíciója érkezett be hozzánk. Ez mutatja, hogy mennyire hatékony ez az eszköz, mennyire elterjedt lehetőség. Persze még több száz petíció maradt múlt évről is. A szakbizottság tavaly Nápolyban járt. Szinte csoda, hogy megoldásra jutott ott a helyzet. Ugyanakkor az is a pozitívum, hogy az állampolgári kezdeményezés révén igen sok állampolgár élhet petícióval, ugyanakkor nagyon sokan továbbra is érdektelenül fordulnak az intézmények felé. És érthetetlen az európai állampolgárok számára például az a furcsaság, hogy két hely, hely, székhelye bír az Európai Parlament Brüsszel és Strasburggal. Az európai gazdasági válság idején Görögország, Spanyolország, Olaszország válság idején az, hogy 400 milliós pótlagos költsége az, hogy Strasbourgba ingázik a parlament, elfogadhatatlan egyetlen petíció, tömeges petíció sem tud ezen változtatni. Sok szerencsét kívánok a bizottság erőfeszítéseinek, de szerintem az intézmények nem tudnak választ adni az állampolgárok igényeinek. Dankeschön. Vertman asszony, köszönöm szépen. Ez az éves jelentés eh, az előrelépéseket kell, hogy megvilágítsa, de ugyanakkor az idei jelentés úgy tűnik, mint a 2008-as vagy a 2009-es jelentés nem Meyer kollega hibája az, akinek, akit nagyra értékelek, eh, és akinek a munkáját megköszönöm, hanem a, té, a tények nem engednek más ö, eh, jelentést megírni. A tények, a problémák és a petíciák hasonlatosak. Általában környezetvédelmi jogszabályok kapcsán nyújtanak be petíciót. Talán éppen ezért eljött az ideje, hogy a környezetvédelmi a meghozatalát átgondoljuk, azért, hogy végezetül csökkentsük a jogszabályokkal való visszaélések eseteit. Vagy a bizottságnak kell az át, a beültetést jobban ellenőrizni, vagy pedig szigorúbb ellenőrzést kell a végrehajtás során végrehajtani. A bizottságtól és a tanácstól véleményt eh, kell kérnünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a tanács képviselője gyakran távollétével tüntet azaz munkánkat veszélyezteti, különösen akkor az veszélyezteti munkánkat, hogyha szakbizottságban zajló munkát nem követik tettek. Az újonnan benyújtott petíciók száma csökkent, és ez jó jelenség lehet, de ugyanakkor azt is jelölheti, hogy az emberek nem gondolják célra vezetőnek, hogy petíciókat fogalmazzanak meg és nyújtsanak be, ugyanakkor a jelentést feltétel nélkül támogatom. Köszönöm szépen, Vertman asszony! Most pedig két percben Mancóni asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Sefkovics biztos munkáját, köszönöm Meyer a kollega munkáját is, az elvégzett munkát. Ez a jelentés, mint minden évben, áttekinti az elmúlt év munkáját, és ez egy olyan munka, amely áttekintő jellegű, Persze nem felejtettem el azokat a kritikákat és tanácsokat, amelyeket a kollégák fogalmaztak meg, többek között Vertman asszony, aki arról beszélt, hogy a témák ismétlődő jellegűek, és hogy határozottabban kell fellépnie a bizottságnak. Általában ugye a környezetvédelmi jogszabályok kapcsán nyújtanak be petíciót hozzánk, és ugyanakkor egy olyan jelentésről beszélünk itt az ülésteremben, amely amelyben arra kérjük a bizottságot, hogy határozottabban lépjen fel, és um, lépjen fel a jogsértések ellen. Ugyanakkor releváns tények is voltak idén, a legfontosabbakat a kollégák említették, például az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó szabály elfogadása, ez pedig lehetővé teszi, hogy a polgárok um, maguk ragadják meg a jogalkotás kezdeményezését, és itt nem értek egyet Szalvini kollégával, nem, ennek igazi jogalkotói jelentősége van. A polgári kezdeményezésről kezdeményezés során a petíciós bizottság magának helyet és szerepet követel, azért, hogy meghallgathassuk a kezdeményezés elindítóit, és egyébként erről Sefkovics biztossal is egyeztettünk. Remélem tehát, hogy munkánkat folytathatjuk a polgári kezdeményezések kapcsán is a bizottságban. Nagyon fontos az alapjogi karta kérdésének vizsgálata, erről szól egyébként a jelentés is. Olyan kérdés ez, amelyről a petíciós bizottság a bizottsággal együtt október 6-án egy közös szemináriumot tart majd meg, ahova tudósokat, szakértőket hívunk meg, és reméljük, hogy az ő észrevételék iránymutatással lesznek nekünk is. Végezetül Szalvéni kollégának mondom, illetve az általa mondottakra mondom, nem hiszem, hogy a petíciós bizottság oldhatja meg a polgárok problémáit, de ugyanakkor a petíciós bizottság megerősítheti a demokráciát. Köszönöm szépen, Mazzoni asszony. Most már fölpercben Kesmen úr szó. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a jelentését. A, a, a jelentőst, amely a 2010-es munkáját mutatja a Betétes Bizottságnak, különösen a titkárság munkáját David Lowe irányítása alatt emelném ki, amely több ezer petíció dolgozott fel, és ettől működik jó a rendszer, ez a bizonyíték erre. Nagyon fontos az együttműködés ugyanakkor az Európai Ombudsman hivatalával, és tényleg mi az együttműködés az Európai Bizottsággal, különösen Reding biztos asszonyjal, aki mindig eljön a szakbizottság meghívására. Szeretném hangsúlyozni az alapjogi ö, karta fontosságát is, amely most már betartandó, egyre inkább be kell vonni a munkánkba. Ugyanakkor sajnálatos, hogy ö, ennek a végrehajthatósága korlátozott, különösen az ingatlan jogi kérdésében, különösen a spanyol ingatlan elkobzások ügyében a legálisan megvásárolt és épített házak lerombolásáról beszélek. Ez egy ö, olyan skandallum, ami 2004 óta folyik. Nem lehet ugyanakkor az Európai Uniót és az Európai Bizottságot kárhoztatni, mikor a spanyol kormány kezében van az egyetlen lehetőség, hogy kezelje ezt a problémát. Az ingatlanjogok egyre ö, súlyosabb aggályokat kapcsolódnak, az Európai Unió más részein, Ciprusban, Bulgáriában is hasonló jogsértésekről kapunk híreket. Végül hogy egy ajánlással. Eljött az ideje szerintem annak, hogy az Európai Unió egy magas szintű ö, szemináriumot szenteljen az ingatlanjogoknak, illetve az ingatlan vásárlások ügyének, más tagállamban vásárolt ingatlanok ügyének, hogyha szeretnénk tájékoztatni és megvédeni állampolgárainkat ilyen ügyekben a jövőben. Elnök, köszönöm szépen, Kesmen úr, két percben Bulan úr a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretnék köszönetet mondani Meyer úrnak, a jelentés készítőjének, bár néha kritikus megjegyzést tettek kollégáim, de a 2010-es beszámoló nagyon jó alkalom arra, hogy beszéljünk a petíciós bizottságról. Mert nem túlságosan ismert, pedig az a bizottság, amely közvetlen kapcsolatot tart, néha fizikai jelleggel is az állampolgárokkal, amely részt vehet a vitáinkon is és teljes legitimitással rendelkezik, nagy tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen közvetlen a kapcsolat az állampolgárokkal. Minden petíciós benyújtó eljöhet a parlamentbe, és eljöhet a petíciós bizottságba. Ugyanakkor üdvözölhetjük azt is, hogy milyen komoly vitát folytattunk, még akkor is, hogyha néha igen fájdalmas témákról szólt. A petíciós bizottság meghallgatja az állampolgárok problémáját, és megpróbálja megoldani, megpróbálja védeni őket. Sajnos az eszközök, amelyek rendelkezésére állnak, még továbbra is korlátozottak. Azért vannak olyan projektek, amelyek célba jutottak. Ott van azonban a családjog, a gyerekek joga válás esetén Novemberben ezzel fogunk foglalkozni. Sajnálatosnak tartom azt is, hogy nemzeti hatóságok nem mindig sietnek segítségünkre, hogy megfelelő információt szolgáltassanak. A bizottságnak köszönet a kutatásért, amit végez ezen a területen, még akkor is, hogyha néha kicsit messzebb is mehetne az, az igazság feltárásában. Azt hiszem, hogy konstruktívában kellene együttműködnünk az európai ombudsmennel. Nos, ami a petíciókat illeti, és mi illet minket, mint feladatot a közvetlenül megválasztott képviselőit az állampolgároknak, állandóan tiszteletbe kell tartanunk az európai jogokat is. Köszönöm. Most pedig egy percben Flasikova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nagyon örülök, hogy itt van biztos úr, hiszen tudjuk, hogy milyen pozitívan áll hozzá a kérdésekhez. Sokan, mintha rezignáltnak mutatkoztak volna, de mégis ezek a kérdések nagyon fontosak. A probléma azonban abban rejlik, hogy államokon belüli döntésekre hivatkozunk, és a sok petícióban az európai jogszabályok téves értelmezésére hivatkoznak a petíciók benyújtói. Ám, hogyha mi az európai polgárok érdeklődését nem akarjuk eljátszani, akkor nagyon fontos volna, hogy jobban informáljuk őket, hogy tudhassák, hogy milyen esetekben nyújthatnak be petíciót. Előfordul sokszor, hogy a petíció benyújtói összekeverik az európai és a tagállami jog, jogköröket, és ilyen módon a petíció befogadhatatlan lesz. Visszautasítjuk ezeket a petíciókat, nem tudjuk őket befogadni, de ennek ellenére fontos, hogy informáljuk a lakosságot, a polgárokat, hogy milyen jogkörrel rendelkezünk mi, és hogy a parlament ennek ellenére mit érhet el. Köszönöm, Flasikova asszony! Most pedig a KCDI és spontán felszólalások körét kezdjük meg, és Baszeszko asszony kap egy percben szót. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, aș dori și eu să... Elnök úr, köszönöm szépen. Én magam is gratulálni szeretnék Meyer kollégának a jelentéshez. Egyetértek a javaslattal. Van itt még egy probléma, mégpedig az, hogy a petíciós bizottság munkájáról a lakosság nem rendelkezik kellő információval. 2010-ben, mint hallottuk, csökkent a petíciók száma. Sok petíció befogadhatatlan volt, sajnos. Nagyobb átláthatóságot, transzparenciát kell teremteni, és úgy hiszem, hogy a petíciós bizottság mindent megtesz ennek érdekében, de szükség van arra is, hogy a polgári kezdeményezés ügyét előbbre vigyük Európában. Biztosítandó, hogy a polgárok jobban azonosuljanak ezekkel a jogszabályokkal. Nagyon fontos ugyanakkor az alapjogi karta, hiszen ez közvetlenül érinti az állampolgárokat, nagyon fontos, hogy áttekintsük a közös eredményeket és vívmányokat. Köszönöm, Flasikov, azaz tik, um, köszönöm, és most megint is asszony Köszönöm, mint olyan képviselő, aki éppen most kellett, hogy visszalépjék a Pitaticius Bizottsági tagságtól. Szeretném megköszönni volt kollégáimnak és a titkárságnak azt a munkát, amelyet kifejtettek. Hatalmas munkaterhet vállal ez a szakbizottság is, mint a többi is. Az én időmben az Equitable Life ügye volt napi renden, ahol is az érintett kormány az Európai Uniós állampolgárnak kellett kifizetéssel éljen. Aztán a nem megoldott probléma az jogokkal kapcsolatban, amelyet képviselőtársaim említettek, volt napirenden, és Michael Cashman hez csatlakoznék, miszerint a más tagállamban ingatlant vásárló állampolgárokat figyelmeztetni kellene, hogy nem kapnak megfelelő védelmet, vagy pedig tennünk kéne valamit. Mindig a több Európáról beszélünk ebben a házban. Hát ahol éppen több Európára van a szükség, az éppen a jogrendszerek működése, különösen az ingatlan jogokkal kapcsolatosan. Elnök, köszönöm, Reginis asszony. Most pedig a bizottság képviselőben is biztos úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az összes hozzászólást, meg persze a petíciós szakbizottság kiváló működését. Engedjék meg, hogy reflektáljak néhány hozzászólásra. A szak, az Európai Bizottság a szerződések őrzője, és kell, hogy a jogszabályok végrehajtása felett örködjék a munkamegosztás a tagállamok és az Európai Uniós intézmények között mindig korrekt kell legyen. Ellenkező esetben minden lépésünk, minden intézkedésünk az Európai Bíróság elé citálható. Ezért kell nagyon körültekintőek legyünk abban is, hogy korrekten hajtjuk-e végre a törvényeket, hiszen, mint mondottam, nekünk kell felügyelnünk az Európai Uniós jogszabályok végrehajtását. Ugyanakkor értem az önök tevékenységének fontosságát is átlátom, különösen eh, azon petíciók ügyében és petíció benyújtó ügyében, akik nem elégedettek a, a panaszaik kezelésével, illetve azzal, hogy nem tájékoztatják őket előre bizonyos ügyekben. Jár úr említette, hogy segít, javítani kellene a kommunikációt, különösen bonyolult jogszabályok esetén, melyek főleg a környezetvédelem területén játszanak nagyon fontos szerepet, és ezért Macóni asszony és Hauken asszony részvételét nagyon köszönöm a Környezetvédelmi Főigazgatóság által szervezett konferencián, hiszen ez éppen ez erősíti a tudatosságát, az ismertségét ezen jogszabályoknak. Egy másik témátra kitérve, amely többre többen utaltak a felszóló képviselők, az alapjogok kérdésköre. Itt is be kell tartanunk a törvényeket, és az a tény, hogy az Európai Uniós jogszabályok hatás, hatáján kívül nem lehet hivatkozni erre, bármennyire is csalódást okoz ez a petíció benyújtóinak. Nos, e területen is az önök együttműködésre támaszkodva szervezünk egy konferenciát jövő hónapban, október 6-án az alapjogi karta alkalmazhatóságáról, hatájáról, ennek részleteiről, és az Európai Unió által való ö, intézmények által való nyomon követéséről a kérdésnek fog szólni ez a konferencia. Utolsó, az utolsó téma az Európai Állampolgári Kezdeményezés. Nagyon szorosan együttműködtünk a petíciós szakbizottsággal, személy szerint Mácóni asszonynal, a vonatkozó ö, szabályok ö, bevezetésében. A jelentéstevő is tudja, mennyire fontos, ez az Európai Parlament szempontjából is, és ezért örülök annak, hogy kompromisszum jutottunk, mi szerint a meghallgatásokat az Európai Parlamentben szervezik meg. A bizottság is nagyon nagy fontosságot tulajdonít a, a, ezen meghallgatásnak, ezen belül a Szolvit téma körének, az Európai Bizottság is kom, ö, felkészül erre a rendezvényre, ám végül az Európai Parlament kell, hogy eldöntse, az állampolgári kezdeményezést és miképpen kezeli az Európai Parlament és annak illetékes szakbizottságai. Köszönöm szépen. Biztos úr, melyen úr, parancsoljon, foglalja össze a kérdéseket. Köszönöm szépen a szót. Azt hiszem, hogy a vita rámutatott minden aggájára a petíciós bizottságnak. Először is szeretnénk megismételni, hogy mekkora nagy szükség van arra, hogy az elvárások szintjét emeljük, ami az eljárást illeti, főleg ami a környezetvédelmi kérdéseket illeti. Ugyanis, amikor beindul a folyamat, gyakorlatilag rengeteg idő telik el a válasz megszületéséig. és amikor megszületik a bírósági döntés, addigra már sajnos a kár bekövetkezett. Úgyhogy gyakorlatilag itt van javítani valónk, úgyhogy amikor együtt járunk el, akkor azt gyorsabban tegyük. A másik dolog, a bizottság tényleg úgy gondolja, hogy mi vagyunk a meg, legmegfelelőbb fóruma a az állampolgárok kezdeményezéseinek. Ugyanis jogalkotói petícióikat hozzánk nyújthatják be az állampolgárok. Aztán, ami az ingatlan kérdést illeti, ezt konkrétan nem vetettük fel, mert nem akartunk minden tevékenységünkről beszámolni. Ami az emberi jogi karta végrehajtását illeti, úgy gondoljuk, hogy a jogi eszközök hiányát mindenképpen orvosolni kell. Ezért egy nyílt vitát kell szerveznünk, annak érdekében, hogy legyenek olyan jogi eszközök, amelyek garantálhatják a megfelelő eljárást az összes tagállamban. Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden kollégának az együttműködésükért, és szeretném megismételni azt, hogy mennyire nagyra értékelem a titkárság munkáját is. Remélem, hogy holnap a 2010-es beszámolóról meg tudunk, le, le tudjuk zárni a munkát a szavazással, és sikerül majd a petíciók eljárási idejét is csökkenteni, főleg a biodiverzitás terén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Holnap 11 óra 30-kor szavazunk e kérdésben.